további kemény intézkedéseket kell foganatosítani. Grazie commissario, la discussione è... Köszönöm biztos asszony, a vitát ezzel lezárom. Torno reca l'interrogazione orale. A napirend szerint egy szóbeli, a bizottságnak feltett kérdéssel foglalkozunk most, mégpedig az idősek hosszú távú gondozása tárgyában. Először megadom a szót Linne asszonynak szerzőként négy percre. Köszönöm, azért intéztük ezt a szóbeli kérdést a bizottsághoz, és azért lesz állásfoglalás erről, mert szeretnénk, hogyha a hosszú távú idős ellátással kapcsolatban lenne egy európai magatartási kódex, nem csak jogszabályokról van szó, hanem a legjobb gyakorlatok kicseréléséről is a tagállamok között. Túl régóta kielég, nem kielégítő az idősek ellátása sok területen. Azt kell tudnunk először is, hogy milyen adatokkal rendelkezik az Európai Bizottság a gondozással kapcsolatban a tagállamokban. A bizottság úgy gondolja, hogy a legjobb gyakorlat kicserélésének motorja lehet. Itt Elsősorban a rossz bánásmódra gondolok, mint veszélyre. Ez lehet fizikai, szellemi, eh, érzelmi vagy pénzügyi. Egy 93 éves eh, asszony esetét citálom, aki egy idősebb otthon, idősek otthonába eh, ment be egy hétre, és amikor hazament, akkor dehidratálva volt, Eh, nem itatták meg egyáltalán szinte. Ez nem egy izolált eset, eh, nagyon gyakran alultápláltak eh, az idősek ezekben az otthonokban, és nem kapnak vizet sem. De jó lenne, hogyha lennének konkrét adataink. Vannak-e adatok arra vonatkozóan, hogy hányan halnak bele az alultápláltságba, vagy a dehidráltságba? Emellett szintén aggasztó az is, hogy Eh, alkalmazzák az újraélesztést kizáró orvosi eh, intézkedéseket. A pácienssel konzultálva az orvos döntse el, hogy ráírják-e valakinek a korlapjára, hogy ne éleszék újra, vagy sem. Én tudok olyan esetről, ahol az idősek otthona dönti el, hogy kit éleszt újra, vagy sem. A rokonoknak azt mondják, hogy írják alá, ami visszaélés a választás jogával. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy felülvizsgálja ezeket a vissza, az újraélesztést kizáró utasításokat. Egyetérte a bizottság azzal, hogy ez aláássa az alapvető jogok kartájának második cikkében lefektetett élethez való jogot. A WHO az idősekkel való rossz bánásmódot nagyon szélesen definiálta, és ez jó dolog. Az EU-ban most meg kell vizsgálnunk, hogy ez milyen nagyságrendeket ölt. Tudom, hogy a biztos úr is beszélt arról, hogy ezzel kapcsolatban lesznek vizsgálatok. A szintén probléma a túlzott gyógyszerfelírás. A gyógyszereket ugyanis a az intézeti alkalmazottak kedvéért használják, és nem pedig az öregek javára. Vagy adott esetben a koruk miatt utasítják el az, orvosi, utasítják el az idősek orvosi kezelését a tanácsra nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy az egyenlő bánásmód jogszabályra Eh, hivatkozva egyformán hozzáférhessenek a szolgáltatásokhoz az emberek, ami magába foglalja az egészségügyi ellátást is. A legjobb lenne, hogyha az idősek saját otthonukban kaphatnának gondozást, ha ezt akarják. Ehhez szükséges az, hogy bizonyos kvalifikációs elvárásokat érvényesítsünk a gondozókkal szemben. Sok tagállam csökkenti az idősek orvosi ellátására szánt kiadásokat. Tudnunk kell, hogy ennek mi a hatása tudjuk, hogy milyen kvalifikációkra van szüksége az informális gondozókra. Ezek általában rokonok, ők segítenek nap mint nap. A hosszú távú idős ellátást éveken keresztül elhanyagolták. Tudom, hogy egy szóbeli kérdés és egy állásfoglalási javaslat nem fogja tudni felébreszteni, feléleszteni a közvélemény érdeklődését ez iránt a téma iránt. Nyilvánvaló, hogy az érintett idősek nem tudják hallatni a hangjukat, azoknak kell, akik együttműködnek velük, akik gondozzák őket, azoknak kell biztosítani, hogy az idősek hangja is hallható legyen. Köszönöm. Grazie. Prima di dare... Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót a biztos úrnak, Andor úrnak, azt kérem, hogy szigorúan tartsák be a hozzászólási időket. hiszen a tolmácsoknak hamarosan be kell fejezniük a munkájukat. Megadom a szót a biztos úrnak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, az európai társadalom elidősödik, ezért az elkövetkező évtizedek során gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő ellátásban, színvonalas gondozásban részesüljenek az idős emberek. Az EU szintjén célokat tűzünk ki a 2009 novemberi tanácsi konklúziók felhívást intéznek a bizottsághoz, hogy 2011-re álljon elő akciótervvel, oly módon, hogy méltó színvonalas életet élhessenek az idős emberek. A lengyel és a, a magyar és a lengyel elnökség tovább kívánja vinni ezt a munkát. A bizottság különböző kezdeményezéseket tett annak érdekében, érdekében, hogy a hosszú távú gondozást színvonalasabbá tegyék régóta támogatja a nyitott koordinációs módszer keretében a szociális védelem területén a hosszú távú gondozás színvonalasabbá tételét. Egy konferenciát is szerveztünk a hosszú távú gondozás munkaerőhiány problémájáról. Ennek megoldása ez egyik fő célunk. Az Európai Bizottság katalizátorként támogathatja majd a nemzeti erőfeszítéseket most készítünk egy dokumentumot a hosszú távú gondozásról, 2011-ben fog ez a menetrend szerint elkészülni. Tegnap az Európai Bizottság javaslatot fogadott el arról, hogy 2012-t az aktív korosodás évévé tegyük fel kell kelteni a közvélemény fogékonyságát, és bíztatni kell a döntéshozókat minden szinten, hogy elősegítsék ezt a méltó korosodást, vagy aktív korosodást. 2011 lesz a felkészülésé, vagy 2012-re már kézzelfogható eredményeket tudjunk bemutatni. Most szeretnék konkrétan az emberekről beszélni. Helyesen mutattak rá, hogy az önmagukról gondoskodni nem tudó emberek nagy részéről a családok, a barátok gondoskodnak. Ez a következő évtizedekben is valószínűleg így lesz nagyon sokszor nők végzik ezt a munkát, megfelelő elismerésben kell, hogy részesüljenek, nem szabad, hogy kirekesztődjenek, marginalizálódjanak a helyzet orvoslására az EU intézmények és a tagállamok um, minősített gondozói rendszerek kialakítását is be kell, hogy iktassák a programba, így a családon belüli nők által végzett munkára vonatkozóan, és a bizottság üdvözli a parlament által a korosodás tárgyában elvégzett munkát, illetve az Age and Eurocarers uh, szervezetek munkáját. Uh, nem uh, akar a bizottság egy megfigyelőközpontot felállítani az aktív korosodással kapcsolatban, de az e célnak szentelt évre létrejön egy weboldal. A Grundvik program illetve a 2011-es önkéntesség éve is foglalkozik ezzel a területtel. helyesen hangsúlyozták az olyan etikai kérdéseket, mint az újraélesztés tilalmáról szóló utasítás, um, jogi fogalmakkal kell, hogy éljünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben tagállami hatáskörről van szó, és az alapvető jogok kártája nem teszi lehetővé, hogy e területen fellépjünk. Az Európai Bizottság tette egy sor intézkedést, egy fontos konferenciát tartottunk 2008. március 17-én az idősekkel való szembeni abúzus tárgyában. 2009-ben kísérleti projektet valósítottunk meg, és két projektet választottunk ki. Az egyik az idősekkel szembeni abúzus monitorozása az egészségügyi rendszerekben, a második pedig a különböző egészségügyi politikai keretek kialakítása az EU-ban, mind a kettő most indult, és jövőre értékeljük. A bizottság a DAFNE program keretében több programot kofinanszíroz, aktívan támogatja azt a munkát, ami a Szociális Védelmi Bizottságban folyik, illetve a szociális szolgáltatások keretében rugalmas szolgáltatásoknak kell létrejönniük a tagállamokban minden szinten. Egy jelentős ágazat, ahol ez a keret működhet, a hosszú távú gondozás területe, de a hosszú távú gondozást a hétköznapokban nehéz megvalósítani, nagyon súlyos felelősséget jelent, és nagyon gyakran az embereknek a fizetett munkájukról kell lemondani, hogy ezt a feladatot elláthassák ezt figyelembe kellene venni a munkaerőpiacon, illetve a nyugdíjjogosultságnál is. A tagállamokban hosszú idő óta folyik a munka, a magánélet és a szakmai élet összeegyeztetéséről az informális gondozás esetében Fontos lenne, hogy ilyenkor szabadságra mehessenek az emberek, illetve a TB rendszerek figyelembe vegyék ezt a munkát, különösen a nyugdíjra gondolok itt, és nagyon fontos lenne, hogy könnyebbé váljék ez a segítői munka. megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket nemrégiben egy kommunikációban, és egyértelműen kiderült, hogy a jövedelmi viszonyok és az egészségügyi helyzet összefüggnek. A szociális hierarchia és az egészségügyi állapot hierarchiája összefüggnek. Fontos lenne, hogy többet foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és innovatíva politikákat alakítsunk ki. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie commissario, ora la parola. Köszönöm biztos úr.

Köszönöm szépen. Lambert asszony, két percben. Köszönöm, elnök asszony, én is szeretném megköszönni Lynn asszonynak azt a lehetőséget, hogy ma éjjel erről a témáról szót ejthetünk. Nagyon bátorító volt a bizottságot hallgatni, Számos kérdés a kiszolgáltatottságra vonatkozik, azzal kapcsolatos, hogy mennyire kiszolgáltatottak az idősek, mennyire érezhetik magukat biztonságban azokkal, akik gondozzák őket. A kérdés felmerül úgy is, hogy mi tartozik tagállami kompetenciába. Nyilvánvalóan a nyitott koordinációs módszer létezik, és ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok együttműködjenek olyan területeken, ahol nincs európai illetékesség, európai szintű illetékesség. Itt mindezen belül nagyon fontos az alapvető gondozás, az élelmezés és hasonló kérdések. A költséghatékonyság azonban felmerül az informális gondozással kapcsolatosan. Az Egyesült Királyságban bizonyos számítások szerint több milliárd megtakarítást jelent az, hogy az idősekről rokonok vagy közeli ismerősök gondoskodnak, és nem az állam és ehhez megfelelő támogatási rendszerekre lenne szükség. Ahelyett, hogy teljesen elszigetelődjenek azok, akik órákat gondozással törtenek, és a saját idegeik is megszenvedjék ezt. Megfelelő képzésre, felkészítésre van szükség. És itt nem arról van szó, hogy nők nyújtanak főleg ilyen gondozó, gondozást, hanem bevándorló nők zömmel megfelelő szerződéses biztonságot kell számukra teremteni, egy minimális szintű jövedelmet biztosítva számukra, és erre várom az ön reagálását. Elnök asszony. Köszönöm, most pedig eh, a független nevében Stojanov úr. Köszönöm. A déd nagyanyám egy olyan asszony, akit elég jól ismerek, és tudom, hogy mindenki szeretne magáról gondoskodni, addig, ameddig ez lehetséges, de e, sajnos ezt nem mindig tehetik meg, mert nem engedhetik meg maguknak. A, e, az átlag nyugdíj Bulgáriában 100 euró havonta, kedves kollégák. El tudják önök ezt képzelni? Minden költséget nekik kell fizetni, ellátni magukat élelmiszerrel, gyógyszerekkel, gyakorlatilag kirabolják őket, elveszik mindaz, amit korábban életük során saját maguk építettek. Kirabolták őket a voucheres privatizáció során is, Eh, amelyet a Nemzetközi Pénzügyi Alap, az IMF felügyelt. Tragikus helyzetről van szó, ne felejtsük el ezt sem, amikor az idősekről és az ő ellátásukról beszélünk. Köszönöm. Most pedig a többi hozzászóló következik. Először Mann úr két percben. Elnök asszony, az EU bizottság 2012-t jelölte meg az aktív idősök évének. A foglalkoztatási szakbizottság ezzel kapcsolatosan egy jelentést készít. Én nagyon azt kívánom, hogy a nagyon fontos üzenet megfelelő időben kerüljön közvetítésre. 2010 és 2013 között 10 60%-os növekedést várhatunk, és ennek komoly pozitív, illetve negatív hatásai lesznek az idősek gondozása tekintetében. Tudjuk, hogy egyre több család nem tud egyedül megbirkózni az idősek gondozásával, a források is szűkek, megfelelően képzett gondozókra van szükség, akik eh, tisztában vannak eh, az eh, első segélynyújtás, illetve a gondozás legalapvetőbb szabályaival vagy, vagy ismereteivel. Itt át látható és fenntartható mechanizmusokra van szükség, és az idősek méltóságát is biztosítani kell. Egy etikai kódexet kell kidolgozni, amiben rögzítenénk a minimál normákat, a minimál elvárásokat, függetlenül a jövedelemtől vagy a kockázati tényezőktől minden idős embernek joga van megfelelő szintű gondozásra. Az ő egész életben nyújtott munkájuk meghatározza a mai társadalmunkat. Tehát ezeket kell figyelembe venni a 2002-es év szempontjából, és a politikát, a sajtót is, a közveleményt is ebbe minél intenzívebben be kell vonni. Itt az emberekre kell gondolni, és nem csak a költségorientált gondozásra. Vole Rapti per un minuto. Most pedig Rapti asszony kap szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. A következőket szeretném mondani. Itt ülünk és beszélünk az öregekről, de talán nem gondolunk arra, hogy egyszer mi magunk is öregek leszünk, és 80, 90 vagy 100 évesek akár. Elgondolkoztunk-e azon, hogy mit szeretnénk, hogyan bánjanak majd velünk akkor a fiatalabbak? Ezek a mostani öregek voltak azok, akik megszültek bennünket, akik tanítottak bennünket, eh, akik részesei az örökségünknek a jólétünknek, az idősek ellátásának vannak etikai és társadalmi dimenziói, de van neki egy gazdasági aspektusa is, hiszen minden egyes gondoskodásra szoruló eh, idős eh, ember függetlenül attól, hogy most a családjától kapja-e az ellátást, kivesz egy embert a termelési szférából, tehát ez az ember kevésbé lesz termelékeny, aki mással nem nagyon tud foglalkozni, amikor gondoskodik az idősekről, és ezt sem felejtsük el. Köszönj, a hozzászóló megköszönte tolmácsoknak, hogy éjfél után is dolgoznak. Ciao per un minuto. Most pedig Tikao asszony kap egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A friss statisztikák szerint 2050-ig a 65 éven felüliek száma 70%-kal fog növekedni az EU-ban, és a 80 éven felüliek száma 150%-nál is többel 30%-ot fog kitenni a 65 éven felüliek aránya, Úgyhogy az Európai Uniónak a megnövekedett gyógyszer szükségletnek is eleget kell tennie, és a munkaerő hiányt is fel kell számolnia a gondozásban a helyi önkormányzatoknak megoldást kell találni a lakóhelyek közlekedés átalakítására, illetve az idegenforgalmi szükségleteket is ki kell elégíteni az idősek esetében. Én nagyon örülök, hogy az utasjogokról jogokról új szabályozás született, a csökkent mozgásképességűek az idősek esetében, akik hajón vagy vonaton utaznak. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig következik a spontán hozzászólások köre. Mikolászik kollega az első, aki hozzászólhat. Köszönöm, elnök asszony. Az egyik legfontosabb kihívás Európa előtt a demográfiai változásokkal való megbirkózás, hiszen ez kihatással van a költségvetésekre is. Ehhez fenntartható szakpolitikára van szükség, a generációk közötti szolidaritásra, a diszkriminációt fel kell számolni. Fontosnak tartom, hogy a szolidaritás szellemében a gondozók megfelelően, megfelelő jogokat élvezenek, és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét éppen ezért nagyon fontosnak tartom. Orvosként azt kell mondanom, hogy én ellenzem az újabb újraélesztési intézkedések önkéntes alkalmazását. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Zaborska asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tíz kérdést intéztek a szerzők a bizottsághoz. Ezt a problémát a továbbiakkal szeretném még megvilágítani. Arról beszéltünk, hogy az Európai Bizottság hogyan tud befolyást gyakorolni a tagállamokra. Miért nem javasolja a bizottság, hogy a családi gondozást fontosabbnak tekintse. Miért nem lehet jobb jogokat biztosítani azon családtagoknak, akik idősekről gondoskodnak, akik feladják a munkahelyüket? a generációk közötti szolidaritást biztosítókat diszkrimináljuk, és én szerintem, ha erről gondoskodnánk, akkor sokkal több boldog ember lenne. Le Kelly, prego. Köszönöm. Köszönöm az utolsó hozzászóló Kelly úr. Köszönöm, elnök asszony az a tény, hogy most erről vitatkozunk, az nem véletlen, mert eh, ez egy nagyon komoly probléma, amivel szembesülnünk kell. Linnasszonynak eh, köszönöm azt, hogy eh, felsorolta a létező problémákat ebben az úgynevezett civilizált társadalomban, ahol mégis bántalmazzák, rosszul bánnak az öregekkel a bizottság is kifejtette a saját céljait, megoldási javaslatait, a kihívásokat. Azt gondolom, hogy ez egy lehetőség. Egy lehetőség arra, hogy eh, eh, minél tovább dolgozzanak az emberek, és eh, ami pedig a, és, és, és a turizmus révén hozzájáruljanak a gazdasághoz is. Ameddig csak lehet, az otthonaikban kell ellátni ezeket az embereket, végső esetben intézményekben. Azonban a pénzügyi aspektusokkal nem foglalkoztunk. Nagyon sok munka kell ahhoz még, hogy elérjük azt, hogy az idősek megfelelő gondozásban részesüljenek. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Andor biztos úr kapja meg a szót, tessék. President Members. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Azzal kezdeném, hogy megismétlem, amit a vita elején mond Európa sokszínűségéről. 27 tagállam van, különbözőek a szociális, társadalmi, anyagi feltételek, körülmények, és ez a fő oka annak, hogy a bizottság egy minőségi keretet akar most kidolgozni, és nem pedig egy erős jogszabályon annak előkészítésén dolgozik. Az Európai Parlamenttel szeretnénk együttműködni, hiszen Többször is volt már szó az elmúlt időszakban erről a parlament folytatott eszmecseréinken. Egy kulcsfontosságú aspektus a hosszú távú gondozás a munka, helyteremtési terveinkkel összefügg, itt munkahelyeket lehet teremteni, ugyanakkor ez feladat is, bele kell venni a képességekről készített programunkba, és többet kell tennünk a képzés szakterületén is, illetve egy nagyobb gondozói kart kell kialakítani, akik szolgáltatást nyújthatnak ezen a területen nyitott kérdés, hogy mennyire kell hivatalossá tenni ezeket a szolgáltatásokat, hiszen ahogy elhangzott, az elvégzett munka nagy része, túlnyomó része informális jellegű. A család, a rokonok látják el ezt a feladatot, és szabályozni, standardizálni, családokon belüli viszonyokat egyértelműen problematikus, sőt nagyon problematikus lenne ennek a munkának a formális tétele azt jelenteni, hogy adó kérdések vetődnének fel, és nagyon könnyen zsákutcába jutnánk. Úgyhogy nincs könnyű válasz miközben a probléma magáért beszél. A szolgáltatásokra szükség van, azon polgárok esetében, idős emberek esetében, akik magukat már nem tudják ellátni, illetve fontos a helyzet javítása azok számára is, akik a szolgáltatást nyújtják. A nyitott koordinációs módszert fogjuk alkalmazni, és egy késői órán azt mondhatom, hogy nem sokára, néhány óra múlva találkozom a belga kormány minisztereivel Liesben, a nyugdíj konferencián, és ez jó lehetőség lesz arra, jó alkalom, hogy a parlament észrevételeit továbbítsam e kérdésben, és összekössem ezt a kérdést a nyugdíj kérdéssel, hiszen egyértelműen összefüggnek a szociális biztonság tágabb kérdéséről van szó, illetve az idősek jövedelméről. Van egy hosszabb távú tervünk is, a nyugdíjakról szóló munkánkat most demográfiai erőfeszítés fogja követni, Magyarországot is, Lengyelországot is, a két következő elnökséget érdekli ez a kérdés, és ez követi majd az aktív korosodás európai éve, ami nem csak a munkavállalásról szól, egyértelműen nem csak a nyugdíjkorhatár felemeléséről szól, hanem arról, hogy többet tegyünk az egészség megőrzés terén, illetve az életen át való tanulás, tanítás területén, illetve az azon intézmények fejlesztése terén, amelyek az élet minőség javítását hivatottak megvalósítani az Európai Unió tagállamaiban. Folytatjuk a munkát, nagyok a kihívások előttünk, de etikus kötelezettségvállalásunk közös, és bízunk benne, hogy eredményeket fogunk elérni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm biztos úr, és most pedig megadom a szót a kérdés szerzőjének, Liz Linnek. Köszönöm, és hadd köszönjem meg mindenkinek, aki felszólalt, valamint a biztos úrnak is, mindazt, amit most éjszaka mondtak. Azt gondolom, hogy mindez nagyon hasznos volt. De azért az derült ki ebből az egész vitából, Eh, és ezért is eh, nyújtottam be eh, ezt a, ezt a szóbeli kérdést, mert magatartási kódexet szeretnénk látni, nem jogszabályokról beszéltünk, és azt gondolom, hogy a, a bolgár példa nevezetesen az, hogy valaki 100 euróból fedezze a saját gondozásának költségeit, épp arra mutat, hogy szükséges egy ilyen, ilyen viselkedési kódex, magatartási kódex, eh, hogy a tagállamok tudják mihez tartani magukat. Ugyanez vonatkozik az újraélesztési eh, parancsokra, illetve eh, utasításokra. Nem azt szeretnénk, hogyha benchmarkok születnének a legjobb gyakorlatok körül, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottság bizottság ebben segíthet a legjobb gyakorlat megtalálásában, különböző tagállamokban, de köszönöm önnek is, biztos úr, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy éjfél után velünk maradtak. Köszönöm. Köszönöm. A az állásfoglalás tervezetről holnap eh, eh, csütörtökön szavazunk, ezzel ezt a vitát eh, lezárom, és én is köszönöm, mondja az elnök asszony a tolmácsoknak a munkát, és azt, hogy maradtak tovább. Holnap 9 órától van az első ülés,